láttuk. Az ülés jegyzőkönyve a következő ülésig beterjesztések kerül. Ha határidőig nem kapok ellenvetést, akkor az ebben foglalt állásfoglalásokat el